przewodniczący! Good evening. Jó estét kívánok! Igen, tisztelt biztos asszony, üdvözlöm. És üdvözlöm Vandra miniszterelnök urat is. Nem tudom, hogy a tanács vagy a bizottság képviselteti magát erősebben, vagy a parlament, de ettől függetlenül elkezdjük éjszakai ülésünket. Kaptam néhány kérést a delegációktól, és ezeket a jegyzőkönyvbe felvesszük, és amennyiben nincsenek ellenvetések, akkor ezeket az indítványokat elfogadjuk majd a jegyzőkönyvvel együtt.